Bene, cominciamo questa seduta. Köszönöm szépen. Szeretném megkezdeni ezt a mai ülést. Első napi rendi pontunk. Ulszkok képviselő jelentése. 45 percünk van erre a vitára, úgyhogy rögtön meg is adom a szót ő neki. csinálni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és végül fogok hoz, hozzászólni. Az ITRE Az ITRE-nek a hatáskörébe tartozik az is, hogy az állásfoglaláshoz az okos hálózatokról hozzátehetünk néhány pontot. A smart gridek annak az eredményei, hogy az energia, technológia és információs kommunikációs technológiákat összekötjük. A szektorok közötti együttműködést ösztönözni kell, például amikor a rádió spektrumoknak a hatékonyabb kihasználásáról beszélünk, és az okos energiákról, akkor így ezeknek egy hálózatát szeretnénk megteremteni. A bizottság megkért minket, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy átlátható, összefüggés hatékony fejlesztést végezzünk ezen a területen. Ezen kívül szeretném, hogyha a hasznát annak különösen kihangsúlyoznánk, hogy a széndiokszid kibocsátás visszaszorításában, a dekarbonizációban mekkora szerepet játszik e a smart grid. Ez megteremti az elektromos áram hatékony használatának feltételeit környezetbarát, és a felhasználóknak lehetővé teszi, hogy a fogyasztásokat hozzá igazítsák ahhoz a körülményhez, hogy ki a legversenyképesebb ajánlat megtevője. A smart grideket azonban csak úgy lehet használni, hogyha tájékoztatjuk a felhasználókat. Én úgy gondolom, hogy különösen ma, amikor az energia felhasználása nagyon fontos kérdés, akkor az okos hálózatok különösen fontosak abban, hogy a megújuló erőforrásoknak az aránya fokozódjon a fogyasztásban. A mikro előállítási, az egyéni előállítási és innovatív előállítási módok egyre inkább előtérbe kerülnek, mint például az elektromos autóknak az alkalmazása. Ezen kívül szeretném még megemlíteni, hogy különösen fontos az, hogy észben tartsuk azt, hogy amikor a 2020-as energiaúti tervről beszélünk, akkor a megújuló erőforrásokat nem oszthatjuk el megfelelően, ha csak a regionális és helyi hálózatok megoszlását nem vesszük figyelembe. Tehát a technikai fejleményeket mindig figyelembe kell vennünk. A szövegben azt is hangsúlyozni szerettem volna, hogy nagyon fontos számunkra, hogy pénzt ruházzunk be ebbe a projektbe, és különösen az elektromos áram projektekbe. Ezen kívül a szöveg azt mondja, hogy az okos hálózatok az innováció alapfeltételét megteremték, és munkahelyeket teremtenek, és ez egy olyan dolog, amely nagyon fontos lehet mind a kkv szempontjából, mind pedig más nagy vállalatok számára is. A szövegtervezetben felszólítjuk a bizottságot arra, hogy értékelje-e hogy szükséges-e a harmadik belső piaci energiacsomaggal kapcsolatban javaslatokat tegyenek arra, hogy a smart grideket fejleszték a jövőben is, mert ez még inkább lehetővé tenni azt, hogy egyre több piaci résztvevőt bevonjunk. Így szinergiát teremthetnénk a telekommunikációs hálózatok és az energiahálózatok között, és nem csak egyetlen hálózatba rugasz, ruházhatnánk be, hanem lehetővé tenni, hogy hosszú távra tervezünk a két hálózat kapcsolatát illetően. Ezen kívül a szövegben szerepel az is, hogy az okos hálózatok nem e, terhelhetik a fogyasztókat, hanem a fogyasztók javát kell, hogy szolgálják, azáltal, hogy az energiafogyasztásukat szabályozhatják. A, amikor egyéni energia előállító egységekről van szó, ezeknek a használatát is támogatjuk. Nagyon fontos, hogy tartsuk a kommunikációt, az energia előállítók és az energiafogyasztók között alapvető fontosságú az, hogy amikor a személyes adataikat tárolják a fogyasztóknak, azokat jól védjék. Nyilvánvaló, hogy nagyon fontos a tagállamok és a regionális helyi szervezetek számára, hogy ösztönzőket, pénzügyi ösztönzőket kínáljanak az információs kommunikációs technológiák fejlesztésére, és ide sorolnám a smart grideket is. A tagállamok lehetnek az ösztönző erők emögött, a nagyon fontos nagy ívű projekt mögött. Különösen fontos ez az ipar számára és a politika számára. Köszönöm. Van Köszönöm, Van Nisztelrooy úr. Köszönöm szépen. A néppárt részéről lenne néhány megjegyzésem ehhez az egyébként nagyon jó anyaghoz. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdésekről már esett szó, például az, hogy az új technológiák adta lehetőségeket jobban ki lehessen használni, vagy akár az internetet is, hiszen egy, ebben az értelemben egy nagyon nagy fejlődés vár még ránk a jövőben. Ha jól értettem, ez egy olyan vélemény, amelyet a régi szakbizottság kért tőlünk, és ezért a részemről úgy gondolom, hogy próbáljuk meg azokra a kérdésekre helyezni a hangsúlyt, amelyekkel itt foglalkozunk most. Például a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban is. Ilyen mm, az Európai Innovációs Intézet, az EIT, az egyik legfontosabb tevékenysége az első években pontosan abban merült ki, hogy a smart gridekkel foglalkozott. Ezzel kapcsolatos innovatív tevékenységet hajtott végre. Ez pedig minden bizonyal egy fontos területét teszi majd ki ennek az intézetnek a munkájának a jövőben is. Tehát nem csak arról van szó, hogy várjunk, várjunk, hanem az Európai Uniónak az EIT-ben olyan klasztereket kellene létrehozni, amelyek az új fejleményekre is odafigyelnek. A mai napon majd valamilyen döntésre fogunk jutni azzal kapcsolatban, hogy milyen módszertant alkalmazunk. Az innováció, a regionális innováció, a klaszterek összekapcsolhatóak ebben a témakörben. elképzelhető, hogy itt olyan kiválóságokról van szó, amelyeket az eit alkalmaznak bizonyos régiókban, és ezeket talán át lehetne más régióknak is adni ezt a tudást. Például a Horizont package kapcsolatban is ezt tudom elmondani. A kutatóintézetek, a vállalatok és a régiók is úttörő szerepet kell, hogy játszanak a fejlődésben és az intelligens hálózatok kialakításában. Össze is kéne őket köttetni, kötni, és a strukturális alapok ebben nagyon jó segítséget nyújthatnak. Talán a Regi Szakbizottságnak is ezt mondanám el, úgyhogy mindenképpen pozitív értelmezését adom ennek az anyagnak. Ugyanis nagyon sok dolgot lehet tenni, de ehhez arra van szükség, hogy az érintett felek összeüljenek és e, közösen elgondolkodjanak. Amikor azokkal a vállalkozókkal beszélek, akik már most is így dolgoznak, azt kérdezik meg tőlem, hogy, azt kérdezik tőlem, hogy valamiféle európai sztenderdeket kellene kidolgoznunk nekünk itt. Ugyanis koherenciára van szükség, amely bizonyos államokban jobban megvalósul, mint máshol. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha a kereket kellene állandóan újra feltalálni, amikor a kisvállalkozások munkáját nézzük, hiszen országról országra nézve igen töredezett a kép. Az energia termelése és felhasználása területén is nagyon sok KKV működik, és ők is azt kérik, hogy nagyobb standardizáció valósuljon meg. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos kérdésnek bizonyul. Fontos azt is megjegyezni, hogy most egy ötöde már a strukturális alapoknak az energiaátállásra fordítatódik. Ezt egy másik csomag keretében döntöttük ugyanel, de itt nem csak egy, egy elsődleges energia termelésről van szó. Csak egész egyszerűen arra emlékeztetnék, hogy az ilyen típusú fejlődésnek részét kell képeznie annak az innovációnak, amely számunkra oly fontos. Ezt a jelentést a bizottság, a regionális szakbizottság és mi is napirendünkre tűztük, mert ez egy sürgős ügy, és azt is szeretnénk, hogyha az új technológiák adta lehetőségeket minél jobban ki lehetne használni. És ebben igen sok előny rejlik. Ezzel kapcsolatban néhány módosítást is meg fogok fogalmazni, és hozzácsatolom majd ahhoz a jelentéshez, amely egyébként amúgy is nagyon jó. Hübner képviselő következik. Hübner. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Nie mieliśmy takiej okazji, żeby zajmować Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igazából azt hiszem, hogy nem is volt lehetőségünk feltétlenül minden kérdést megvitatni, ami az IT-szikre és az energiára vonatkozik. És hát mindannyian tudjuk, hogy mindkét említett terület rendkívül gyorsan fejlődik. Igazából ez az első alkalom, hogy tényleg erről a témáról beszélhetünk. Egyértelmű, hogy kutatás nélkül, innováció nélkül nem fogjuk tudni elérni azokat a célkitűzéseket, amelyeket felállítottunk. Rendkívül fontos mindaz, ami elhangzott már a mai reggelen, a pénzeknek a régiókhoz, a helyi hatóságokhoz kell kerülniük, hogy a megfelelő technológiákat helyi szinten tudják kialakítani. Természetesen a nagy projektek is fontosak, és azt is el kell mondani, hogy az energia előállítása és a modern ICT technológiák között szoros kapcsolat van. Ugyanakkor még egyszer szeretném hangsúlyozni a helyi szintet. Az elektromos áram, gondoljunk csak bele, minden egyes ágazatban fontos. Gondoljunk csak az autógyártásra is arra, hogy egyre inkább elterjedtek és fontosak az elektromos autók. Mindennyiunk közös célja, hogy energiát takarítsunk meg, hogy minél kevésbé energiaigényes termékeket alkalmazzunk. Mindezek nagyon fontos aspektusok. Mielőtt eldöntenénk, hogy pontosan hova kerülnek ezek a pénzek, el kell döntenünk, hogy mik azok az alapvető célkitűzések, amelyekre mindenképpen pénzt kell áldoznunk. Az energia tekintetében nem csak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó kutatás és fejlesztés fontos, hanem minden energiaforrás tekintetében, de természetesen prioritást kell adnunk a megújulóknak. Kiegyensúlyozottá kell tennünk mind a keresletet, mind a kínálatot az energiapiacon. Nagyon sok célkitűzést elértünk már, de még rengeteg munka vár ránk, és ezeket a feladatokat úgy kell elvégezni, hogy nem terheljük le túlzottan a vállalkozásokat. Tudjuk, hogy az energiaiparban dolgozó cégek, vállalkozások már így is nagyon sok szabálynak kell, hogy megfeleljenek. Ami pedig az energiaárakat illeti, kétszer olyan magasak az energiaárak, mint az USA-ban, úgyhogy gyorsabban, jobban, olcsóbban, megengedhetőbb áron kell az energiákat előállítanunk, és ezekkel kell létrehoznunk a magas minőségű termékeket, európai termékeket. Úgyhogy ez a dokumentum nagyon is megérdemelné, hogy kiegészítsük ezt még néhány aspektussal, többek között az innovációval. Köszönöm, Vidal Quadras úr a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. A többi energiaügyi nehéz kérdéstől eltekintve, amelyekkel foglalkozunk ebben a szakbizottságban és a parlamentben, az intelligens hálózatok egy olyan technológiát jelentenének, amelynek a hasznát mindenki elismeri, ezt senki nem vitatja nagyon fontosak ahhoz, hogy az energiafelhasználat felhasználást és a közlekedést hatékonyabbá tegye, és az infrastruktúrákat, amelyeket előregednek, és ugyanakkor a növekvő kereslet ellentétét feloldja. Urskog kollégának a jelentését köszönöm. Felszólít mindenkit arra, hogy működjön együtt az intelligens hálózatok kérdésében, és rámutat, hogy csak akkor lesz lehetséges ezt megvalósítani, hogyha helyi és regionális szinten is megvá- megoldják az intelligens energiahálózatok problémáját. Ezekre azért van szükségünk, hogy a az áramkapacitást is maximálisan kihasználhassuk. De ne felejtjük el azt, hogy a fogyasztók hasznát is szolgálnia kell a hálózatoknak, pontos információval kell ellátni a fogyasztókat arról, hogy mennyit fizetnek és fogyasztanak, és csökkentenünk kell az árakat. Egyébként Spanyolországban az áram számlák megint megnőttek 3%-kal. Véleményem szerint az előadó azt fogja látni, hogy nem lesz nehéz dolog a végleges szöveget megteremteni, a szakbizottságunk támogatja ezeket az energiahálózatokat, ezek a következő évtizedekben nagyon fontos elemei lesznek a politikáknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Herzog kolléga. Köszönöm, szépen, elnök asszony. Magyarul szeretnék ma beszélni. E, azzal kezdeném, hogy tudjuk, hogy az energiafelhasználáson belül az elektromos áram e, használata megnő, és azt is tudjuk, hogy a hálózatéptés a válság hatására e, jelentősen lelassult tagállamoktól függően persze, de a legtöbb tagállamban a hálózat felépítés lelassult, ezért csak üdvözölni lehet e, mind a regionális bizottság e, jelentését mind pedig a mi saját jelentésünket és gratulálnék is e, marita Uxfognak a jelentés elkészítéséhez. mindannyian tudjuk hogy az energiahatékonyság egyik legnagyobb kiaknázatlan lehetősége az elektromos áram szállítása és eljuttatása a fogyasztókhoz úgy is fogalmazhatnék hogy egy alvó csipkerózsika jelen pillanatban az elektromos elosztó hálózat, és ennek a felébredése óriási lehetőségeket, lehetőségeket hordoz. Én igazán nem szeretném itt önöket terhelni, de hogyha én otthon, a vidéki lakásomba kinézek a hálószobám ablakán, akkor pont előttem áll egy villanyoszlop, és azt szeretném önöknek mondani, hogy ez mióta élek ott áll. Néha cserélnek rajta egy légvezetéket, néha akasztanak rá még egy légvezetéket, néha akasztanak rá még egy telefonvezetéket lassan összeroskad eh, de ugyanaz az oszlop körülbelül ugyanazzal a külsővel mióta élek ott áll a ház előtt. Eh, ez egyértelműen olyan, amit Világ harvasz kollégám már mondott hogy különösen a vidéki területeken a hálózat előregedése az igenis egy komoly eh, probléma. ezért mindenképpen üdvözlöm hogyha ebben ezen a területen teszünk valamit akkor előre lépünk és együtt fejlesztjük az informatikai hálózatot és az energiahálózatot. Jelenti ez azt, hogy az elektromos hálózatnak magának informatikai alapúnak kell lenni, hogy össze tudjuk kapcsolni a fogyasztói eszközöket a végén, ami ugyancsak egy nagy lehetőség az energiahatékonyságra. De jelenti ez azt is, kedves kollégák, hogy esetleg megosszuk azokat a költségeket, amelyek ma terhelik a fogyasztókat, nevezetesen, hogy amikor valamilyen földmunkákat kell elvégezni akkor ennek a költségeit a fogyasztó minden egyes hálózat építése esetében külön, külön kell hogy megfizesse. szeretném felhívni az önök figyelmét arra a jelentésre amin párhuzamosan dolgozunk itt a bizottságban és aminek én vagyok a jelentéstévője ahol a hatástanulmány egyértelműen kimondta hogy a földmunkák, végz, földmunkák jelentik a hálózatépítésnek a 80%-át ezért azt szeretném javasolni hogy itt is fontoljuk meg hogy beletegyük az ágazatok közt meglévő költségtakarékossági lehetőségeket hiszen nem csak az energiahatékonyság növelésére van szükség hanem a költséghatékonyság növelésére is szükség van. jól, jól látjuk hogy a tagállamokban élők beleértve a saját tagállamomat is nem tudták a saját jövedelemtermelő képességüket növelni az elmúlt időszakban ezért az energiaár érzékenység az egy velünk élő probléma marad. E, ezért aztán módosító indítványokat szeretnék benyújtani a jelentéshez e tekintetben, hogy együttműködésre kényszerítsük az ágazatokat, és azt szeretném, hogyha az energiával foglalkozó kollégák is hasonló módon élnének a lehetőséggel, hogy a szélesávú internet költséghatékonyság javításáról szóló e, e, rendelettervezethez is ebből a szempontból is nyújtsanak be módosító indítványokat. Köszönöm a figyelmet! Grazie, la parola Prodi. Köszönöm szépen, Prodi kollégáé a szó. Köszönöm szépen. Nos, hát köszönöm szépen Ulfskog úrnak, illetve képviselőnek, vagy nek is a munkáját. Csak egész egyszerűen szerettem volna rámutatni arra, hogy az intelligens hálózatok mennyire fontos szerepet töltenek be a fenntartható energiák felhasználásában. Ez rendkívül fontos, már csak azért is, mert minden egyes energia termelő felhasználhatná saját energiáját, saját maga által termelt energiát prioritásként a hálózaton belül. Nos, ez rendkívül fontos, és tudni kell azt is, hogy ezek az intelligens hálózatok az úgynevezett szupergrides, igen hatékony energiaszállítás valóban hozzájárulhat ahhoz, hogy optimizáljuk a helyzet, optimalizáljuk a helyzetet a fenntartható energia kiosztásánál, hiszen ennek kellene prioritást adnunk mindenféle más energiaforrásokhoz képest. Tehát ez azt is jelenti, hogy az intelligens hálózatok, vagy a magas hatékonyságú hálózatok igen nagy ugrást jelenthetnek, úgy a hatékonyság területén, mint a hálózatok azon képességében, hogy a lehető legnagyobb mértékben fel lehessen használni a megújuló energiaforrásokat. Természetesen ehhez valós, energiai, valós európai dimenzióra van szükség, és minden bizonyal nagy ellenállásokba is fogunk ütközni a nemzeti hatóságok részéről, de mégiscsak szükség van erre az ugrásra, mert mindannyiunk számára ez lesz a legélhetőbb jövő. Elnök, köszönöm szépen, bizottság nevében ki kíván hozzászólni? Thank you, Madam Chair, and good morning. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jó reggelt kívánok mindenkinek. Jan Panek vagyok, az Energia Főigazgatóságon az eladási osztálynak a vezetője vagyok. Köszönöm, hogy esélyt kaptam arra, hogy hozzászólhatok itt ma. Szerintem nyilvánvaló, és ez a vita is nyilvánvalóvá tette itt ma, hogy az intelligens hálózatok ígéretesek, és mindenki szeretné ezeket, és nagyon jó jel az, hogy mindenki egyetért ebben, amit a szakbizottság gondol az intelligens hálózatokról, az IKT szinergiák, a mobilitás, stb. stb. Ezek mind relevánsak. Nagyon fontos az is, hogy a vélemény nem csak a fogyasztókkal ö, foglalkozik és a fogyasztással, hanem az adatvédelemmel is. Az adatvédelem mellett azonban én úgy gondolom, hogy a magán életvédelméről is beszélnünk kellene. Ezen kívül feljegyeztem hogy a helyi politikai kezdeményezéseket is szeretnék ösztönözni, és a regionális fejlesztéseket is. Mi is ezt szeretnénk. Ezen kívül a helyi politikai kezdeményezések mellett szeretnék rámutatni arra, hogy nem csak a kezdeményezésekről van szó, ebből nagyon sok van a tagállamokban, hanem az európai szintű együttműködésről is, amikor a polgármesterek egyeztetik ezeket a hálózatokat. Amióta beindult ez a projekt, évente a plenáris teremben, itt a parlamentben iktatják be az új tagjait ennek a polgármesteri találkozónak, a Covenant of Mayors találkozónak. Ezen kívül igen, a normáknak a javítása nagyon fontos, természetesen ez a regionális intézkedésekhez kell, hogy kapcsolódjon, hiszen a regionális szint ugyan közel van az állampolgárokhoz, de az is fontos, hogy a technikai normákat is biztosítsuk fogyasztók számára. Mi együttműködünk a szabványhivatalokkal ez ügyben. Végül szeretnék egy utolsó megjegyzést tenni egy dolgot nem láttam a véleményben, és a vita során sem, de mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne. Ez pedig nem más, mint az intelligens hálózatok és az energia belső piac közötti összefüggés. Az intelligens hálózatok nem létezhetnek, hogyha a belső energiapiac nem teljesedik ki az intelligens hálózatok részei az egységes belső piaci energiapiacnak. Nagyon fontos a gáz és az áramfogyasztás szempontjából Európában. Nagyon fontos hangsúlyozni ezt ezen kívül. A fogyasztókat illetően E, a fogyasztóknak mindig az érdekeit kell szolgálni, és az intelligens hálózatok az egyik olyan módja annak, hogy a e, fogyasztókat támogathassuk. Amikor a fogyasztókat megemlítjük, és a hetes pontja a véleménynek azt mondja, hogy e, nem szabad, hogy financiális vonzata legyen, financiális terhet viseljenek a fogyasztók ezügyben. Ez igaz. De figyelembe kell vennünk azt, hogy a hálózatokba be kell ruházni. És nagyon fontos az, hogy csak költséghatékonyság kedvéért ne a legolcsóbb módszereket alkalmazzuk. Igazából a véghasznot kell szem előtt tartanunk, és ez azt jelenti, hogy a beruházásokat akkor is létre kell hozni, ha költségesek, de látjuk, hogy a végén nagyon nagy profitot termelnek, és az intelligens hálózatokkal mindig ez a helyzet. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Urskok kollégám, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden kollégának köszönöm a hozzászólását ebben a szakbizottságban. Én úgy gondolom, ahogy Herzog asszony is mondta, hogy alapvető fontosságú az, és egy kicsit olyan ez, mint a Csipke Rózsika projekt, hogy az intelligens hálózatokat életre kell hívni. Nagyon egyetértünk a bizottságban is, és az Európai Bizottsággal is tudjuk, hogy gazdasági válságot élünk, tudjuk, hogy a beruházások nagyon alacsonyan alacsony értékben valósultak meg az elmúlt hónapokban. Tudjuk, hogy az energiaszektor hátrányba került. A strukturális alapok adják az energia alapú intézkedések költségeinek 5%-át. Ezek az alapok fedezik őket. Ez azt jelenti, hogy más finanszírozási módokat is találnunk kell, mert itt nem csak regionális fejlesztésről beszélünk, amikor az intelligens energiahálózatokról beszélünk, hanem kutatásról és fejlesztésről is. Ez viszont azt jelenti, hogy több forrásból kell, hogy érkezzen a finanszírozás, hogyha támogatni akarjuk ezt a technológiát. A vita során észben kellene tartanunk azt, hogy hogyan lehet jól kihasználni az erőforrásokat, és a költségvetés milyen fejezeteiből lehetne pénzt szereznünk, hogy még inkább biztosítani tudjuk, hogy az intelligens hálózatokba való beruházás megvalósuljon. Ez a jövő szempontjából az EU számára alapvető fontosságú. Itt nem 25 évről beszélünk, hanem ennél sokkal közelebbi időpontról. Innováció, Van Nistelrooy, Hübner, asszony, Vidák Quatrasz, Hübner kolléga, Prodi úr, és hercogasszony is említették ezt. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság képviselője megemlítette az adatvédelmet. Ezzel amúgy is foglalkozunk másokoknál fogva, mert jól tudják, hogy nagy figyelem irányul erre a témára, hiszen nagyon nagyok a hiányosságok a személyes adatok védelme területén nyilván területtel nagyon alaposan kell foglalkoznunk, akkor is, amikor a személyes adatokat az intelligens energiahálózatokkal kapcsolatban tárolják. Hiszen itt a házunkról, a, a lakásunkról is tárolnak majd adatokat. Nagyon sokan hangsúlyozták ezt, de amikor arról beszélünk, hogy a fogyasztók milyen hasznát látják ennek a hálózatnak, ez nem kell, hogy ellentétes legyen az innovációs profittal. Tehát igazából itt munkahely teremtésről is beszélünk, és növekedésről is, ezt mind okozhatják az intelligens energiahálózatok. Nagyon örülök annak, hogy mindenki támogatja az alapelképzelést, és én úgy gondolom, hogy foglalkoznunk kell ezzel a témával. Évek óta szerepel a napirenden, most pedig igazán meg kell oldanunk ezt. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Most pedig emlékeztetném Uszkok úra, hölgyet arra, hogy november 4-én lesz a módosítások beterjesztésének határideje, 12 órakor, tehát délben. Most felfüggesztjük az ülést 10 óráig, amikor majd a következő napirendi pontunk a szavazás következik. esempio. Bene, allora vi prego. Vi prego di prendere posto. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, elég hosszú lesz a szavazási menet. Úgyhogy kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és próbáljuk ki a gépezetet, hogy működik-e. Akkor most jön egy próba. Nézzük meg, hogy ki van itt. Nézzük meg. Akkor mindenki szavazzon igenről, igen, nel, Lezárom a szavazást, a próbaszavazást. Rendben. 28-an itt vannak. Még egyszer megnyitjuk azért a szavazást, hogy nézzük meg most hányan vagyunk. Megnyitom a szavazást utoljára. Igennel szavazzon mindenki a jövőre. Pródi még hiányzik. Mindenki rendben van, lezárom a szavazást, e, e oké. Okay. 37-en vagyunk már, plusz Pródi úr, akinek nincs itt a kártyája, úgyhogy őt majd másképpen fogjuk elszámolni. Na, most pedig, még mielőtt megkezdődik a szavazás, kihasználom az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy a szavazás végén kedves kollégák és mindazok, akik itt vannak a teremben, azok majd gyorsan menjenek el, mert minden egyes alkalom, amikor vége egy szavazásnak, akkor 7-8 perc rámegy arra, hogy kivonuljanak, kifáradjanak a kedves kollégák, úgyhogy két percet fogok adni, és akkor majd akinek ki kell mennie, az kint folytasson magánbeszélgetést. Ezt mindig el akartam mondani, de eddig mindig elfelejtettem. Nos, még mielőtt a horizontról fogunk szavazni, Hübner képviselő kérdezte, hogy elmehet-e hamar, mert um, akkor az övéről fogunk először szavazni. Akkor a Hübner jelentés következik. Megnyitom a szavazást, ez a 25-ös oldalról szavazunk. Tehát egy, egy egységes, egy szavazásról van szó az egész anyagról. Akkor kérem, hogy mindenki szavazzon. Emilia Hibner jelentése következik, COP 19 klímaváltozásról. Megtalálta mindenki az anyagot? Akkor szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben. 37-en mellette, 5 ellenében, tehát 38 mellette. Gratulálunk. Akkor következik Krajcman jelentés. Ügyrendi felszólalás? Igen, Kreutzmann úr nevében szeretnék egy magyarázatot beterjeszteni, hogy megértsék, hogy a számadatok miért nem véglegesek. Az előadónak a ö, magyarázata az, hogy Mielőtt a triológus kompromisszumos szövegéről szavaznánk, szeretném leszögezni, mondja Kreutzmann úr, hogy ez a szöveg még néhány technikai kis kiigazítást kíván, mielőtt a plenárison majd szavazunk róla. Az összeget jelenleg a költségvetésre egy általános számadattal ismertettük, de a számadatot még át kell írnunk az aktuális áraknak megfelelően. Igazából a költségvetés százalékos arányát kellene tekinteni, nem számban kifejezett adatokat, és ez a százalékos arány az adott esetben 60 százalék lenne a titkárságot a plenárison megtörténő szavazás előtt tájékoztatjuk arról, hogy a 60% az irányító. Köszönöm. Jó, akkor ezzel együtt a Kreuzmann ö, jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. tűnik, hogy a néppártiak egyel többen vannak, akkor az egyik pottag vonuljon, vagy húzza ki a kártyáját. 43, 2 ellenében egy tartózkodással elfogadva. Madúr eljelentés. Ez a jelentés következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenhat mellette senki sem ö, ellene, senki sem tartózkodott. Gratulálunk. Votazione Carvajo. Carvajo jelentés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48-an mellette, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva, egyhangú. Öm, éler jelentés. Ja. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, ketten ellene, két, egy tartózkodás. Gratulálunk, elfogadtuk. Lambert jelentés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenhatan mellette hárman ellennel tartózkodás nélkül elfogadva. La kollega Matthias... képviselő képviselő asszony nem lehet itt, elnézést kér, de attól függetlenül szavazni fogunk. Megnyitom a szavazást az ő jelentéséről. Lezárom a szavazást. Negyvenhatan mellette, hárman ellene tartózkodás nélkül elfogadtuk. Relazione Kreuzmann. Kreuzmann jelentés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy néppárti képviselővel megint több van. Újra megnyitom a szavazást, volt egy hiba, tehát ismét megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszan mellette, 24-en ellene, három tartózkodással elfog, elutasítva. Következik a Trautmann jelentés. Ezen belül 39-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 44-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47-es és 48-as együtt, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50-es, 51-es együtt, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 56-os és 57-es együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 55-ös 60-as és 61-es együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 72-73 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 74 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 76-77 mellette ellene tartózkodók elfogadva 75 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 78 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 83-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 90 mellette, 90-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 4-es imkó mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös imkó mellette ellene tartózkodók elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 85-öst leellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 23-24 ellenében elutasítva. 25-en ellene elnézést, tehát elutasítva. Mert itt van Pródi úr is még. 86. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 87. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 88. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 89. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva úgy tűnik, hogy itt egy blokkra történt javaslat, az IMCO összes módosítására az elsőtől a 16-osig mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosítás, kettes és négyes. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most jönnek a preambulum bekezdések. Elutasítva. B. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15, 16, 21 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17, 29 együtt, egy szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 19-20 együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 24 mellette, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 25 és 38 együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 27-28 együtt, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30-as, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31-32, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük a 31-32-est. 31-32-es. Úgy tűnik, hogy túl egyet több néppárt és egyet több szocialista van a kelleténél. Most rendben van. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-25 ellenében elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 35 mellette van itt egy szóbeli módosítás, és ezzel együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva 36-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva 37-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Egy, nép, egy öm, szocialistával több van. F, ez most rendben. Ötvenen mellette, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangulag elfogadtuk, gratulálunk. Valéán jelentés következik. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 37-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 38-as mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 30, 40-es, illetve egy elnézés 39-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 26-an ellene elutasítva. 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 42-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 46 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 47 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 8-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 48 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 49 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 51 mellette, illetve 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54-es és 44-es együtt, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette, illetve hogy leellenőrizzük az 54-es és 44-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy néppártival több van. 28-22 ellenében elfogadtuk, elnézést kérek. 55-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 10-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 58 mellette, 11-est elfogadtuk, a 10, az 56-os oka fogyott, 57-est elfogadtuk, és most az 58-as jön. 58-as. Megnyitom a szavazást. Ötvenhetest leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-28 ellenében elutasítva. 58-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor a 61-es leellenőrizzük. Verifica sul 61. 61-es ellenőrzésére lezárom a szavazást. 25-en mellette, 25-en ellene, elutasítva. 62. Mellette, ellene tartózkodók elutasítva, leellenőrizzük a 62-est. Lezárom a szavazást. Elnézést. 37-en mellette szavaztak elfogadva. 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 65, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 71, 71-es, mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Huszonnégy-huszonhárom ellenében elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodók. Hát ez nagyon érdekes, úgyhogy inkább ellenőrizzük le. 76-77-es együtt elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Egy néppárti, egy szocialista többlet van, most rendben. Még mindig egy szocialistával több. Rendben? Harmincnégy tizenöt ellenében kettő tehát blokkban a 78-as és az 43-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es preambulum bekezdésekhez mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, leellenőrizik a 23-ast. 24-26 ellenében elutasítva. 24-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 3-as módosítás, mellette, ez, van egy szóbeli módosítás is mellette, ellene tartózkodók elfogadva négyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Végső szavazás, megnyitom a szavazást a módosításokról. Egy néppártival több van a kelleténél. Lezárom a szavazást. Egy néppártival még mindig több van. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, 3 ö, ellenszavazat, 3 tartózkodás elfogadva. Most következik a jogalkotási javaslat, mellett ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44, 3 ellenében, 3 tartózkodással elfogadva, és az intézményközi tárgyalásokról szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49-en mellette, tartózkodók nélkül elfogadva. Gratulálunk! Következik Tolja képviselő anyaga. 38-as módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 41-es és 42-es, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. De ha akarjátok, leellenőrizhetjük. ellenőrizzük le akkor a 41-42-est együtt. Lezárom a szavazást. 27-21 ellenében elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodók. Ezt leellenőrizzük, az 50-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 51. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük az 54-est, elutasítva, igazuk volt. Elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodók, ne haragudjanak, 55-öst mégis leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27-21 ellenében elfogadva 56-os mellette ellenet tartóz elfogadva 57, mellette ellene tartózkodók elfogadva 58, mellette ellene tartózkodók elfogadva, sőt leellenőrizzük. Leellenőrizzük az 58-ast. 58-as. 58-as, megnyitom a szavazást. Tizenkilenc huszonhét ellenében elutasítva. Ötvenkilences oka fogyott. Az 58-asról szavazunk. 54-est elutasítottuk, most az 58-asról szavaztunk. as elutasítva. Most következik a 60-as, 61-es, 62-es együtt. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. akkor ezekről most elektronikusan 60-as, 61-es, 62-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 63-ast leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 24-25 ellenében elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva 66 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 67-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 68-as mellette, ellene, tartózkodók 68-ast leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-20 ellenében elfogadva, 69-es mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva, 70-es mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva, 71 mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73-as mellette ellene nem értem, hogy hogy néz ki a helyzet, úgyhogy a 73-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 77 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 79-est leellenőrizzük. Tehát a 79-esről elektronikus szavazás következik. Egy szocialistával túl sok van. Rendben, 79-es elutasítva. 80-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 81. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 82. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 19. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 84. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 85 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 86-ost leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32-18 ellenében elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 88 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 92-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 80, 91 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 96 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 97 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 98 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 99 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 100 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 101 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 102 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 23 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 24 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 1-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettő mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, harmincas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 33, 34 és 35 együtt, mellette, elnézést, 33-as 33, 34, 35, mellette, ellene, akkor ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-30 ellenében elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodók Nyolcasról szavazzunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 23-28 ellenében elutasítva. 9-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 10-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, és a végső, végső szavazás megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, de egyel több a kelleténél a szocialista. Lezárom a szavazást. 37, 14 ellenében gratulálunk a jelentéstevőnek, elfogadtuk a jelentést. Következik a Szavéla jelentés. 44-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette 52-es igen, 52-es. Mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 55 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 63-as mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 8-as mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 72-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 73-as mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 75, 79 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 83-as, 84-es együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 91 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 92 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 93 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva 101-es módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 101-est leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. ...21-23 ellenében elutasítva. 102-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 102-est leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22-24 ellenében elutasítva 103-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 104-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 106 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 107 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 108, 108, illetve 107-est először leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, 21-26 elében elutasítva a 107-es. 108-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 110 elfogadva, 111 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 113 mellette ellene tartózkodók Elfogadva. Leellenőrizzük a 113-ast. Lezárom. 24-23 ellenében elfogadva. 114. Mert nem. Elnézést. 114 megnyitom, mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 115 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 116 mellette. Mit, ér, mit ellenőrizzünk le? 115-öst? Jó, leellenőrizzük a 115-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-10 ellenében elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most egyben következik a 119, 120-as, 121-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 125 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 126 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 127 mellette, ellene tartózkodók, leellenőrizzük a 127-est. Lezárom. 23-24 ellenében elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 15-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva 128 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 129-130 együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadva 132 mellette ellene. Ezt leellenőrizzük. 132-est leellenőrizzük. kettő ellenében elfogadva, 133-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 134 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 135, nem 6, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 138 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 139 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 19-est azért leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-21 ellenében elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 21-es módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 22. Nem. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 27-es első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27 második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 28-ast. Lezárom. 21-26 ellenében elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 36-os módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30 nem, az ötös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, Negyvenes mellette ellene tartózkodók elfogadva, Negyvenegy mellette ellene tartózkodók elfogadva, Negyvenkettő mellette ellene tartózkodók elfogadva, negyvenhármas mellette ellene tartózkodók elutasítva végső szavazás elektronikusan, illetve még előtt a 43-ast leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Huszonhárom, 24 ellenében elutasítva. Végső szavazás, megnyitom a szavazást.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 fogadva az előző 42-2 ellenében egy tartózkodóval jelentéstevőnek gratulálunk. Most következik a Bütikófer jelentés. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Kérem a kolléga. Um, <clears throat> just to the records. Csak szeretném, ha belekerülne a jegyzőkönyvbe, a Horizont 2020-asról már szavaztunk. A parlament egyetlen kezdeményezése sem jelenik meg a tanács által javasolt költségvetésben. Most itt már nem állíthatjuk le a folyamatot az ITRE részéről, csak tartsuk észben. A tanács nem karolta föl a javaslatainkat a költségvetésben. Szerintem a planárisra való szavazásra tisztáznunk kell a többi európai intézménnyel, hogy megjelenjen a javaslatban, mert így ez egyszerűen elfogadhatatlan. Köszönöm. Bene, grazie, kollega Eller. Köszönöm, Éler úr. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Utolsó szavazás a Bütikofer jelentésről. Lezárom a szavazást. 42 0 ellenében 4 tartózkodással gratulálunk Bütikofer úrnak. Most akkor lezárjuk a szavazást. Köszönöm minden kollégának, hogy eljött. Most néhány percbe kérem, hagyják el a ö, nem illetékesek a termet.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 c'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Hein. Dando subito la parola al collega Odi, relatore per la base tecnologica industriale della difesa europea. Van itt egy nagyon fontos téma, amire igen kevés ugyan az idő, de azért mégiscsak az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis kérdésköre rendkívül fontos. Odi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden elmondanám ennek a fontos témának a hátterét. Várrompoly úr úgy döntött, hogy rendkívüli tanácsülést fog összehívni december közepén, annak érdekében, hogy az állam és kormányfőktől megkérdezze, hogy az Európai Unió a biztonság és a védelem tekintetében milyen úton kíván elindulni. A külügyi bizottság és a biztonsági albizottság jelentést készített erről, úgyhogy azért vagyok most itt, hogy elmondjam, hogy az 50. cikk alapján milyen együttműködést kellene létrehozni az önök szakbizottságával, az ipari szakbizottsággal. Mi alapvetően az ipari kérdéseket próbáljuk feltárni ebben a témakörben, az energiáról beszélünk, és a kutatásfejlesztésről is. A jelentésről már volt egy vita, most már a módosítók megvitatása van soron. Hát olyan száz módosító van, egy kicsit kevesebb, amit benyújtottak a kollégák, szeretnék is köszönetet mondani ezeket a módosítókért, illetve Gerek, Szenovszki, Bütikoffer, Valean és Fánsdorf kollégáknak köszönetet mondani, akik a többi szakbizottságnál foglalkoztak ezzel a témával, velük már találkoztam, és a titkárságnak is köszönöm szépen a munkát. Azoknak is köszönöm a munkát, akik módosítókat nyújtottak be ebben a témában. A munka tulajdonképpen arra alapul, hogy a védelmi költségvetést folyamatosan csökkentik a tagállamok, és most már eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk, hogyha szeretnénk megvédeni az európai polgárokat és az európai területet, akkor nem kellene felülvizsgálni a biztonsági kérdéseket, nem kellene megnéznünk, hogy hogyan lehetne kevésbé széttagozódott a biztonsági ágazat, és hogy hogyan tudnánk bizonyos kapacitásokat közösen is jobban kihasználni. A bizottsági közlemény remek, ezt üdvözöljük és nagyra értékeljük. Nézzük a módosítókat. Nagyon sok módosító érkezett a frakciók jelentéstevőitől, illetve egyéni módosítók is érkeztek. Nagyon sok remek ötlet van ezekben, amiket szeretnék támogatni, és tudok is támogatni. Megpróbálok majd kompromisszumokat kidolgozni, ezt meg fogom beszélni a többi frakció képviselőivel. Jó lenne, hogyha a jövő héten lehetne egy ülésünk. Az első bekezdésben elmondjuk, hogy egy változó világban fel kell ismernünk, hogy az európai népeknek közösen kell megvédeniük magukat, hiszen közös a sorsuk, és arról is beszélünk, hogy a kutatási és fejlesztési tudásunkat hogyan kellene jobban felhasználni, tehát a kutatási fejlesztési aspektusokat is figyelembe kell venni. vannak különböző megfogalmazások itt az első bekezdésnél, de tulajdonképpen a célkitűzés ugyanaz, úgyhogy szerintem az én alapvető elemzésemet nem kérdőjelezik meg ezek a módosítók. Biztos, hogy el tudjuk majd fogadni ezeket, vagy valamilyen közös megoldásra tudunk jutni. A négyesnél Weber kolléga azt mondja, hogy vonjunk össze két bekezdést, Szerintem ez is lehetséges. Aztán itt van a 11-es az együttműködésről, illetve az Európai Védelmi Ügynökség szerepéről. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy kevéssé kihasznált az Európai Védelmi Ügynökség, sokkal többet is tehetne, sokkal jobb megállapodásban dolgozhatna az Európai Parlamenttel, a nemzeti parlamentekkel. Úgyhogy egyelőre most meg kell várnunk, hogy decemberben mit mondanak majd az állam és kormányfők, mi lesz az általános orientációjuk ebben a témában. Az árnyékokkal is kell majd beszélnem, annak kapcsán, hogy én nem akartam finanszírozási kérdésekről és problémákról beszélni ebben a szövegben. Végül is az árnyék jelentéstevőkkel nagyjából már meg is egyeztünk abban, és Geller kollégával is beszéltem, hogy ne beszéljünk itt számokról. Ugyanis most a mandátum végén annyira bonyolultak a finanszírozási kérdések, elég csak megnézni azt a vitát és a szavazást, amit most lefolytattunk a 2020-as horizonttal kapcsolatban. Tehát nagyon bonyolultak itt a mandátum vége felé a finanszírozási kérdések, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy pénzről nem fogunk most beszélni ebben a szövegben. A javaslatunk az, hogy minden egyes politikai formáció vitassa meg ezt a kérdést, aztán majd a 2014-es választások előkészítésénél lefolytatott vitánál újra elővesszük ezeket. Egyébként a felülvizsgálatra 2016-ban kerül majd sor, a felülvizsgálati záradék 2016-ot ír elő amennyiben azt mutatják a választások, hogy a polgárok rábólintanak arra, hogy olyan irányba induljunk el, amit megfogalmaztunk az állásfoglalásainkban, és hogy ugyanebben az irányban tart majd a bizottság is, illetve a tanács is, akkor beszélhetünk ezekről a kérdésekről. De egyelőre nem beszélünk a finanszírozásról, nem beszélünk pénzről, nem beszélünk összegekről, úgyhogy kérném, hogy ezzel kapcsolatban ne is legyen megjegyzés. Mondom, hogy szándékosan hagytuk ki ezeket a kérdéseket. Az 51-esben Gyerek kolléga egy közös kutatási egység felállítását javasolja. Ez nagyon érdekes és eredeti ötlet hogyha megnézzük az Európa az európai történelmet, akkor azt látjuk, azt látjuk tehát Európa történetében, hogy számos háborút kellett átvészelnünk, és hogy azért ezekben a háborús időszakokban a mérnöki fejlesztési tevékenység rendkívül intenzív volt, és most azt kell elérnünk, hogy ezek a kutatások, fejlesztések megmaradjanak a békés időszakokban is. A Közös Kutatóközpont a JRC-n belül megvalósulhatna egy ilyen biztonság és védelmi kérdésekkel foglalkozó kutatási, fejlesztési együttműködés. És aztán nézzük az ajánlásokat, ezek a tanácshoz intézett ajánlások, ez a legutolsó része a szövegnek, tehát még egyszer mondom, most nem a bizottságnak írunk ajánlásokat, hanem a tanácsnak. Itt úgy látom, hogy mindenképpen meg kell várnunk a decemberi állam és kormányfői döntést, de kérni azért lehet tőlük, javasolni lehet, és azt fogjuk javasolni, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy megfelelő biztonsági és védelmi politika alakulhasson ki itt Európában. azt asszonynak is szeretnék köszönetet mondani a titkárság részéről, és mindenki másnak, aki így vagy úgy részt vett ebben a munkában, és most pedig várom a megjegyzéseket a módosítókkal kapcsolatban. Thank you very much. Köszönöm szépen, Odi úr, a bevezetőjét. Most pedig az árnyék előadók, Kérek úr, és aztán Valauan úr és Prodi úr. Ha bárki más szeretne hozzászólni, akkor kérem jelentkezzen. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Elnök úr, teljes mértékben egyetértek Odi úrral azzal, amit javasol, és támogatom a beérkezett módosítókat is. De hogyha megnézem az egyes politikai frakciók álláspontját, akkor nem hinném hogy lenne bárki, aki ne értene egyet ezzel a javaslattal. Európa igazából ezen a területen már muzeálissá vált, és túlságosan sokáig az amerikaiakra támaszkodtunk ez ügyben. Tudjuk, hogy az USA elkezdte megváltoztatni a politikáját és a profiát ez ügyben, és igazából a távol keletre koncentrálnak. Európa azonban nem maradhat védelem nélkül. A béke védelme egyet jelent azzal, hogy az ember a saját védelmi rendszerét karbantartsa, modernizálja, és az új technológiákat, amelyek elérhetők, alkalmazza. Tehát igen, a védelmi felszerelésünket modernizálnunk kell nekünk is. Nyilvánvaló, hogy válsághelyzetekben mindig kockázat merül fel. Sok tagállam a védelmi politikai költségeit megnyírválta. Lengyelországban Eddig a GDP 2%-át, ez nagy összegnek számít, a védelemre fordítottuk. Én úgy gondolom, hogy más országokban is ezt kellene megcélozni, de még Lengyelországban is, mivel a költségvetést vissza kellett szorítanunk, ezért megnyírváltuk a honvédelmi költségeket is. Én nem hiszem, hogy ez jó stratégia, modernizálnunk kellene Lengyelországban is a védelmi technológiákat, és még ez nem következett be. Úgy vélem, hogy a beadott javaslatok, például az a javaslat, hogy harmonizáljuk a védelmi technológiákat, nagy általánosságban véve Európában. Az ilyen javaslatokat, ilyen jellegűeket még nem hagytunk jóvá soha. Én úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok új együttműködési lehetőségeket teremtenek, különösen, amikor költségmentes dolgokról van szó, majdnem költségmentesekről, például a normáknak az egységesítése, a védelmi felszerelések kategóriáinak egységesítése. Amikor normákról esik szó, akkor ezen a területen nem túl jól állunk, hogy mondjak egy példát erre. Inkább igazából ez anekdota. Amikor Líbiában problémáink voltak, akkor a svéd gyártmányú repülőgépeink landoltak. Ott Utána, amikor vissza kellett volna őket hozni a repülőgépeket Európába, akkor kiderült, hogy nem lehet őket megtankolni, mégpedig azért, mert a, az üzemanyag tanknak a nyílása nem felelt meg annak az üzemanyag töltőcsőnek, amit Líbiában alkalmaznak. Egy ezen kívül a gépfegyverek kalibere, hogy ezeket egységesítsük, ez is nagyon fontos. Ódi úr említette, hogy nagyon fontos lenne, hogy létrehozzunk egy közös kutatási központot Európában a védelmi technológiák eh, támogatására, ez felkutathatná az új technológiákat, és talán egyszer majd elérünk oda, hogy ez a központ a rakéta elhárító pajzsunkat is kidolgozhatná. Ez egy nagyon aktuális téma. Lengyelországban nagyon jó lenne, ha Európa így is megvédhetné magát és az űrfegyverkezést is figyelembe kell vennünk, mert bizonyos rakétákat akkor ki lehetne lőni, hogyha a világban valahol egy felelőtlen vezető, felelőtlen katonai tevékenységbe kezdene. Szerintem elrettentő az, hogy Észak-Koreának például vannak ilyen rakétái, és ha akarják, akkor kilőhetnék az USA-ra őket, vagy az USA is kilőhetné a rakétáit Észak-Koreára. Ez egy nagyon fontos téma, úgyhogy gondolom, hogy a minisztereinknek ezt meg kellene vitatnia. Végezetül szerintem Végre itt az ideje, hogy felébredjenek a miniszter, minisztereink, és van Rompuy úr felügyelete alatt, amikor decemberben találkoznak, mert lesz egy csúcs, akkor igen, a védelemről is szó kell, hogy essen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem, még, még egy dolgot szeretnék hozzátenni, elnök úr. Nagyon jó lenne, hogyha a módosítókat minden nyelvre lefordítatnák a lehető leghamarabb. Köszönöm szépen. Elnök, igen, a titkárság feljegyzi a kérését. Valean, asszony. Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, nagyon jó a jelentése. Az Alde nevében köszönöm. Néhány utasítónak már társ benyújtója vagyok. Jó megközelítés és a biztonsági aggodalmaknak, az ipari kényeinek és a védelmi szektor különlegességeinek is helyt ad. A stratégiai autonómiát támogatjuk az Európai Unión belül. Nem akarjuk ellen ösztönözni az együttműködést és a know-how cseréjét, A kölcsönös átláthatóság nagyon fontos a védelmi tervezés területén. El szeretnénk ugyan kerülni a költségek és az erőfeszítések megkettőződését, másrészt viszont nagyon fontos a biztonságunk figyelembevétele. Támogatjuk a normák és szabályok harmonizálását. Ez a belső piacot versenyképesebbé tenni, pedig ez egy híresen nehéz ipari szektor. A védelmi technológiáknál mindig figyelmebe kell vennünk a kettős felhasználás potenciáját, és fokoznunk kell az új technológiák segítségével az innovációs újításokat, a kutatás fejlesztésre kell koncentrálnunk. Szerintem ez egy jó jelentés, és nagyon fontos, hogy találjunk egy megfelelő szöveget, amivel szembesíthetjük a tanácsot. El, köszönöm szépen, Pródi úr, öné a szó. Először is köszönetet szeretnék mondani Ódi úrnak a jelentéséért profondamente insoddisfatto non della relazione, ma della, della situazione. De nagyon elégedetlen vagyok, nem a jelentés miatt, hanem a helyzet miatt. Nézzünk szembe a tényekkel. És ne kerülgessük a forrókását. Nem beszélhetünk a védelemről, ha csak nincs közös uniós védelmi politikánk. Az Airbus nagyon jó példa arra, hogy szemléltessem ezt. Meg alapították ezt a céget, versenyképesek voltak világszinten is. De ugyan ezt nem tudtuk még megtenni a fegyverkezés területén. Nem egyértelmű, hogy a fegyveres erőknek mi a feladata. Persze a nemzeti érdekcsoportok működnek, ezek ellenzék azt, hogy bármi változtatást eszközöljünk ezen a területen. Amerikában 1,3 milliónyi professzionális katonájuk van, nekünk pedig 2 milliónyi. Ez egy hatalmas különbség. És erre kellene koncentrálnunk a vita során. És ebbe kellene belegondolnunk. Mert vagy van egy közös politikánk ezen a téren, vagy ne beszéljünk közös védelmi iparról. Végül, hagy hangsúlyozzam, hogy kettős felhasználású technológiák, amelyeket mind polgári, mind katonai célokra lehet használni, léteznek, ezeket fejlesztenünk kell. Mivel polgári eh, téren is lehet versenyképessé tenni a technológiákat, ezért az Airbus mintájára hasonló szinten kell gondolkoznunk. és ezért kellene támogatnunk talán, de mindenképpen ö, foglalkoznunk az, ezzel az elképzeléssel. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a védelmi politikában most van egy nagyon nagy kihívás, ez pedig a kibérhadviselésnek a témája. Ez is egy olyan téma, amit figyelembe kell vennünk. Ez most a legnagyobb kihívás. Véleményem szerint a, növőbe, a jövőben a háborúkat a kibértérben vívják majd. Sokkal nagyobb károkat lehet okozni így, sokkal kevesebb költséggel a, mint a hagyományos fegyverzettel vívott háborúban. Úgyhogy ezt tartsuk kézben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Prodior. Még jó, hogy én vagyok az elnök, mert különben sok mindenben ellenkeznék önnel, de a kibérhadviselésben legalább egyetértünk. Mivel más nem kér szót, legalábbis nem látok senkit, ezért Hüber asszony kérném meg a bizottság részéről. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottsági képviselő úton van, úgyhogy kérnénk még 5 percet, tényleg nem sokára ideér. Um, can I um, thank the Commission for a commendably long uh, contribution? Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a rendkívül hosszú hozzászólást, ezt a nagyon értékes hozzászólást, hát akkor Odi úrnak fogom megadni a szót. Hát nagyon gyorsan haladunk, remekül elnököl Csicseszter kolléga, tényleg köszönjük szépen. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik hozzászóltak a mai vitában. Gyerek kollégának szeretném elmondani, hogy igaza van? Nem mondanám, hogy az Európai Unió olyan, mint egy múzeum, mert azért vannak olyan tagállamaink, akiknek komoly katonai kapacitásaik vannak, akiket tényleg figyelembe kell venni világszinten, tényleg vannak olyan tagállamaink, amelyek hatékony védelmi rendszerrel bírnak, de azért általánosságban mégiscsak az a helyzet, hogy az európai államokban folyamatosan csökken a biztonsági költségvetés. Még azokban az államokban is, ahol jelentős és erős a hadsereg, még ott is nagyjából utoljára osztják ki a védelmi költségvetéseket, tehát nagyjából az marad védelmi és biztonsági témakörökre, amit már semmi másra nem tudnak felhasználni a költségvetésből. Éppen ezért a tanács elnöke azt kérte, hogy az állam és kormányfők erre a kérdésre külön gyűjjenek össze, és ezt vitassák meg. Úgyhogy Gyerek úr, tényleg eljött az ideje annak, hogy feltegyük a kérdést a saját függetlenségünk tekintetében. Ugye az Egyesült Államokkal szemben most nagyon sok kémkedési vád és gyanú merült fel. Igazából örülhetünk annak, hogy itt van a Galileo, ezzel kapcsolatban ugye 30 műholdunk van. Rengeteg vita volt ezzel kapcsolatban, majdnem elbukott a Galileo, tulajdonképpen a parlament mentette meg és amikor ezek a viták folytak, akkor beszéltünk arról, hogy mi történik, hogyha az amerikai fél egyszerűen lezárja a jeleket Európa irányába, az európaiak egyáltalán nem használhatják majd az amerikai műholdakat, nem használhatják a GPS-t. Előállhat egy olyan helyzet, hogy Amerika becsukja a kaput, és kész. És emlékszem, hogy Joe Biden mit mondott akkor. Emlékeznek önök is? 2010-ben itt járt. Hát azt mondta, hogy a mi kormányunk nagyon más lesz, mint az előző kormány, és ne feledjék el, hogy az amerikaiak már nem tehetnek meg mindent. Természetesen Amerikának eh, van egyfajta nagyon komoly kihatás az egész világra, de azért Amerika se tehet meg mindent. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekünk nem kellene önállónak lenni, nem kellene feltenni azokat a kérdéseket, hogy mi van a saját iparunkkal, a saját uh, tudományos fejlesztéseinkkel és a saját uh, biztonsági függetlenségünkkel. Valeán uh, asszonynak köszönöm a támogatást, és köszönöm a módosítókat. Igen, vannak olyan versennyel kapcsolatos kérdések, amikről beszélnünk kell, ezzel kapcsolatban vannak szocialista módosítók. Vannak a hadiparnak olyan részei, amelyeknél nagyon erős a konkurencia, vannak más alszektorok, ahol a versenykérdések talán nem annyira fontosak, de értettem Valán asszony üzenetét, és köszönöm. Aztán Prodi kolléga is hozzászólt a vitában, egyetértek azzal, amit elmondott. A jelenlegi helyzet korán sem kielégítő. A tagállamok költségvetése nem megfelelő, a katonai kérdések pedig nemzeti szuverenitást érintő kérdések. Európát építjük, folyamatosan építjük, És most eh, a biztonság és védelem kérdésében elég fontos lépésnél járunk, ugyanis a bizottság dolgozik egy szövegen, és a tanács pedig összeül decemberben. Ráadásul jövő évben parlamenti választások vannak. Ez egy olyan fontos pillanat, ami arra kell, hogy rádöbbentsen minket, hogy sokkal inkább össze kellene fognunk, hogy össze kellene dobnunk, ami van, biztonsági és védelmi szempontból is ide tartoznak az ehhez kapcsolódó iparágak, kutatások és fejlesztések. Tehát, hogy közösen kellene fellépnünk. Az én országomnak nagyon komoly együttműködési megállapodása van az Egyesült Királysággal, amely a kutatásra és a fejlesztésre is kiterjed, ezt még az előző kormány írta alá, és ezt én is támogattam. A jelenlegi kormány, a jelenlegi szocialista kormány szintén folytatja ezt a védelmi együttműködést az Egyesült Királysággal. Én feltettem a kérdést az új kormánynak, hogy mi lesz ezzel a megállapodással. Ők azt mondták, hogy folytatni fogják az együttműködést. És most már tényleg eljött az ideje, hogy a saját lábunk rájunk. Nem arról van szó, hogy Amerika ellenesek lennénk, de hát mégiscsak a saját kezünkbe kell vennünk a sorsunkat, és képesé kell tennünk magunkat arra, hogy megvédjük magunkat tehát a védelmi közkiadásokat valahogy közössé és hatékonyabbá kellene tenni, hiszen mégiscsak az egyik legfontosabb alapértékünk a béke, még béke Nobel-díjat is nyertünk. Sajnos a jelenlegi világpolitikai helyzet mutatja, hogy rengeteg háború van manapság is a világ különböző tájain, tehát a béke még mindig olyan célkitűzés, amiért tenni kell és harcolni kell. Remélem, hogy a módosító indítványokból majd megfelelő kompromisszumokat tudunk kidolgozni, és ezeket el is fogják majd fogadni a kollégák. Most már tényleg csak azért beszélek, hogy kitöltsem az időt, hogy hát ha ideér a bizottság képviselője, nézek hátra vállam fölött, de még mindig nem ért ide. Mit tegyek akkor, elnök úr, mit tegyek? Még beszéljek egy kicsit? Um, uh, nem, nem, hát nem mondhassák azt, hogy valakire azt mondjuk, hogy ne beszéljen, de ha van, nincs több mondani való, nyugodtan befejezheti, nagyon érdekes ez a vita, és köszönöm szépen a hozzájárulását. Akkor rám hárul az, hogy mindenkit emlékeztessek rá, hogy ebben a szakbizottságban október 7-én szavazunk, ha igazam van, Strasbourgban. Szép hosszú ülésünk lesz hétfő este Strasbourgban, jaj, de szerencsés vagyok. És ez a következő ülésünk. Van-e más napi rendi pont? Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szakbizottságunk barátainkkal, az ENVI szakbizottság tagjaival ma délután közös találkozót szervez, három órakor, a 2030-as energia ügyi stratégiáról és éghajlatváltozás stratégiáról. A C50-es teremben, ha nincsen más felvetni való, akkor lezárom az ülést, és a következő alkalommal találkozunk. Köszönöm szépen!